So, dear colleagues, we're going to make a start because we have um, quite a lot of... Jó estét kívánok, elkezdjük a munkát, mert elég sűrű a napi rendünk, úgyhogy köszönet mindenkinek, aki már itt van, már a napi rend elején. King biztos úrral fogjuk kezdeni a megbeszélést. A rendes közlésekkel kezdem, a bejelenteni valókkal. Napi rend elfogadása az első pont, ugye a LIBE utolsó üléséről van szó, az idén, hát nem lesz ez olyan rövid, mert ugye három órás lesz a mai ülés, és szavazni is fogunk. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek a munkáért, és mindenkinek nagyon sok boldogságot kívánok a 2019-es évre. Sajnálatos az, hogy két és fél órás szavazásnak nézünk elébe, ne is nagyon mérgelődjenek ez a munkánk. Lesz egy pár módosítás, a 13-as napi rendi pont, az OLAF által lefolytatott vizsgálatok, az Európai Ügyészsége való együttműködés az OLAF vizsgálatok hatékonysága tekintetében ez elhalasztásra kerül, és az ötös pont pedig majd a szavazást követően tűzzük napirendre, hogyha így ezt el tudják fogadni, akkor így fogunk eljárni. El kell fogadnunk majd az ülés végéig a szeptember 10 és december 11-i, 18-as, illetve 17-es napirendet. Minden nyelven lesz tolmácsolás. Az osztrák jele, soros elnökség meghívást kapott, hogy e LIBE keretében állást foglaljon, viszont sajnos november végére és decemberre nem tudtak szabadidőpontot találni, úgyhogy politikai szinten nem tudtunk vitázni. Miniszteri szinten E, lett volna lehetőség, de végül ezt a napirendi pontot levettem. Bízom benne, hogy e, a szavazáson belül e, ez azért nem fog akadályt jelenteni. Mehetünk is tovább akkor a négyes napi rendi ponttal, ami King biztossal folytatott párbeszéd a Nyugat-Balkánnal a biztonság területén, és julian köszöntöm is itt, aki rendszeresen jön hozzánk, és ennek nagyon örülünk is. Üdvözlöm Önt, örülök, hogy szabadá tudta magát tenni. A LIBE koordinátorok ezt a biztonsági területen folytatott párbeszédet éves szinten kétszer kívánták napirendre tűzni, és speciális kérdésekkel foglalkozunk. Korábban a Primról volt szó, és a PNR-re kapcsolatos kérdésekről, ma pedig a Nyugat-Balkánnal való együttműködésre lesz szó a biztonság területén. A bizottságtól érkezett már dokumentum ezzel kapcsolatban, és a kollégák, akik szakértői ennek a területnek tudják, hogy a nyugati, nyugat-balkáni régióval való megerősített együttműködésünk kiemelt fontosságú a terrorizmus elleni harcban, egyáltalán a terrorizmussal összefüggő kérdésekben, kiberbűnözés kapcsán, és még sorolhatnám, mindez fel természetesen a régiónak a csatlakozása kontextusában. King biztosnak meg is fogom adni a szót 15 percre, és aztán következik a vita. Julian, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim, örülök, hogy ittetek, köszönöm szépen a meghívást, örülök, hogy a szavazást megelőzően kapok szót, nem pedig utána, főleg ebben a nagyon fontos témában. Nézzük meg, hogy milyen kihívásaink vannak, mi milyen képpel, összképpel konfrontálódunk, és aztán nyilván ez alapján a munkánkat is körvonalazni tudjuk a régió tekintetében. Tudjuk, hogy a Nyugat-Balkánon tényleg nagy kihívás a biztonság területe, ugyanakkor ennek közvetlen hatása is van a saját biztonságunkra itt a tagállamokon belül. És közös érdekünk is az, hogy ezek közül a kihívások közül jó néhányat magunk is kezeljünk. Exportálni próbáljuk, hogy a biztonság és stabilitási politikát, ami sokkal jobb, mint hogy az instabilitás és a bizonytalanságot importálnánk. Erősek tehát a kötelékek, viszont ugyanúgy ott vannak ugye a nyugat-balkáni bázisú szervezett bűnöző csoportok, kiberbűnözés, fegyverkereskedelem, mind-mind nagyon fontos problémák. Ezek a hálózatok, ahogyan mondtam, az emberek emberkereskedelemmel foglalkoznak, a fegyverkereskedelem, a drogkereskedelemmel, és a tagállamokat is érintő egyéb bűncselekményeket is felsorolhatná, föl, felsorolhatnék. És ne felejtsük el, hogy például az EU-ból Albániában rengeteg lopott jármű is kikerül, és a fordított irányú csempészet sem elhanyagolható. Szerbia és Montenegrót is meg kell említenem, a kábítószer mm, csempészet egyik fontos állomásaként, ahol bekerül az EU-ba. És a külföldi terrorista visszatérő harcosok, akik elhagyták Szíriát és Irakot, és visszatérnek, körülbelül ezerre tehető, akik a Nyugat-Balkánra térnek vissza, 35% nagyjából a visszatértek aránya a, a Nyugat-Balkánra, és ezek a saját országukban is nagy veszélyt képviselnek. De az egész régióra nézve is nagy veszélyt jelentenek, hiszen a vallási radikalizációt a börtönökben is terjeszthetik egyrészt, de ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy viszonylag rövid a büntetés, amit kiszabnak rájuk és nagyon sok esetben nincsen monitorozás alatt az, hogy ők milyen befolyással bírnak a saját közösségükre. Az ideológiai radika, radikalizálódás sem szabad elfelejteni, szalafizmus, vahabita közösségek megemlítése nagyon fontos itt. A terrorizmus finanszírozás és a pénzmosás is azon a listán szerepel, amely nagy kockázatot képvisel az országok vonatkozásában Albánia az FATF megfigyelési listáján szerepel, lőfegyverek. Tudjuk, hogy a Nyugat-Balkán nagyon sok háború sújtotta, nagyon sok konfliktus sújtotta, és ezért nagyon sok is az ott maradt fegyver, ami ott cirkulál a lakosságban. Egy másfél millió háztartásban van fegyver és ezzel kapcsolatban összefüggő kihívás ezeknek a csempészete. 20 ezer csempészet fegyverről számolhatunk be Szerbiára, vonatkozóan Bosznia-Hercegovinában pedig 100 főre vetítve a legmagasabb ezeknek az aradmánya. Macedá- Macedóniában egyrészt származási országként is nagyon súlyos a helyzet, de tranzitországként is a lőfegyverek vonatkozásában. A csalás mértéke is nagyon megnőtt, sokkal szofisztikáltabban járnak el a csalók, és a, a csalás értékének volumene is megnőtt. A támadások nagyon sokszor hekkerekhez köthető, akiket Oroszországból finanszíroznak, itt a kiberbűnözésről van szó, és hát ez befolyással van természetesen az EU-val folytatott csatlakozási tárgyalásokra is, amennyiben ezeket nem követik vissza. Nagyon lényeges az intézmény közé válaszkeresés, és hát e tekintetben még bőven van házi feladata. A propaganda tekintetében úgy tűnik, hogy a kohézió azért még nem elegendő, egészen mást értenek ott a szabadság alatt, a sajtószabadság alatt, mint nálunk. Úgyhogy bőven van kihívás, ahogyan mondtam. Mit tesz az EU? Ezekkel szemben, hát a megerősített együttműködés az egyik fontos lépés a nyugat-balkáni partnereinkkel. Október 5-én például egy közös cselekvési tervet írtunk alá a terrorizmus ellen irányulóan, és ez a szofiai deklarációt követi, illetve a korábbi e, ebbe az irányba mutató közös cselekvési tervünket, elepvetően a radikalizálódás visszaszorítása és a terrorizmus elleni harcra irányul a terrorizmus finanszírozásának a visszaszorítása, és hát a, az infrastruktúra finanszírozása és annak megakadályozása is nagyon fontos. Meg kell említenem a nemzeti koordinátoroknak az intézményét, minden partner részéről, Szerbia kivételével, ö, életre hívott ilyen nemzeti koordinátori intézményt. Ezáltal tulajdonképpen a, a, egy teljes hálózat is létre hozásra került. Nagyon lényeges a radikalizáció visszaszorításra, erre 12 millió eurós támogatást adtunk az előcsatlakozási támogatás keretében, és a First Line projektet is meg kell említenem, amelynek segítségével lefordítani, le lehet fordítani a vonatkozó dokumentumokat az egyes országok nemzeti nyelvére. Szofiában április 4-én volt egy konferencia a visszatérő terrorista harcosok témájában, sőt, cselekvési tematikus napok is megrendezésre kerültek az Europol által, ahol a különböző internetes platformokon terjesztett tartalmakat vizsgálták. Mindezek a kérdések tehát valóban összefüggnek a saját biztonságunkkal is. Tudjuk, hogy pénz és fegyverek segítségével és megfelelő struktúrával lehet a legnagyobb kárt tenni. Éppen ezért a berlini folyamat keretében Londonban a nyáron írásra is került egy megállapodás, 2024-ig világos célkitűzésekkel megfogalmaztuk a következő lépéseket a lőfegyverek vonatkozásában. Az előzőt egyébként a bizottság éppen most vizsgálja felül, és jelentést is fogunk tenni a még megoldatlan kérdésekre vonatkozóan 2019 elején. A Joint Action Days sorozat is egy nagyon nagy siker. Itt is a lőfegyverekre koncentráltunk, illetve egyéb ö, ö, fegyverekre. Nagyon lényeges a, a szisztematikus információcsere az adott régió és Európa között. Áprilisban a drogkereskedelemre is ö, ö, fókuszáltunk, itt is az adatgyűjtés és az információ csere volt a kulcsfontosságú probléma. Kiberbűnözés. Az Europol és a nemzeti országokban felold, felállítandó egységek tulajdonképpen már léteznek, ezáltal a, például Koszovó, Macedónia korábbi jugoszláv köztársaság támogatást kapott, annak érdekében, hogy megfelelően tudjon reagálni a kiberbűnözésekre, illetve meg is tudja ezeket előzni, hogyha felkészült. A kiberbűnözés megelőzését célzó korábbi megállapodásokat most kiegészítik majd újak, és ezek az Európai Uniónak a saját keretével a jövőben közeledni fognak. 2017-ben a, az EKS egy külön task force-t állított föl a nyugat-balkáni régió tekintetében, annak érdekében, hogy az Európai Unióra vonatkozóan ott a régióban tényleg tényeken alapuló információkat terjesszenek, és hogy a, a különböző kezdeményezéseket ott hogyan lehetne személyre szabottan megvalósítani. Regionális projekteket indítottunk a Szepollal, annak érdekében, hogy például a, pénzmosást és a terrorizmus finanszírozást és annak csatornáit visszaszorítsuk, megfelelő támogatási csomaggal és együttműködéssel igyekszünk visszaszorítani ezeket a bűncselekményeket. A különböző ügynökségeknek az együttműködése a nagyon fontos. Az elhangzottak a különböző ügynökségek, többek között a Határ és Partvédelmi Ügynökség, a SEPOL, az Európol, tulajdonképpen fontos elemei, építő elemei annak, hogy a nagyon komoly biztonsági kihívásokkal fel tudjuk venni a harcot. Albánia, Bosznia-Hercegovina, Szerbenia, Montenegro és Macedónia volt tagköztársaság, hajlandó is részt venni ebben a multilaterális együttműködésben, de nagyon fontosak számunkra az egyéb harmad, harmadik országok is. Macedónia egyébként kulcsfontosságú ebben az együttműködésben, Szerbiában és Albániában is fel kívánunk most állítani összekötő tiszti kapcsolatrendszert, és ez is erősíteni fogja az együttműködést. Eurojust, Montenegro és Macedónia vonatkozásában is elmondhatom, hogy mm, összekötő ügyészeket kineveztünk. Október 5-én Tiranában volt is egy miniszteri szintű találkozó. Ami a partvédelmi ügynökséget illeti, az EU és Szerbia között, valamint Macedónia és Albánia között megállapodást kötöttünk októberben, Montenegro és Bosnia-Hercegovina vonatkozásában technikai szintű egyeztetések zajlanak, de itt tulajdonképpen a helyszínen a munkájukat végző, végrehajtási jogkörrel rendelkező, megfelelő célkitűzések mentén dolgozó egységeket kívánunk felállítani. A nemzeti koordinációs központok életrehízása nagyon fontos a határvédelem szempontjából. Itt kell újra megemlítenem a Határ és Partvédelmi Ügynökséget. Koszovóban már van egy ilyen központ, Macedóniában is, és van egy twinning projekt Herz, Szerbiával, annak érdekében, hogy ezeket az említett nemzeti központokat 2020-ra hálózatba tudjuk kapcsolni. Az összes nyugat-balkáni partnerrel a büntetés végrehajtási egységekkel is cél az, hogy együtt tudjunk működni, harmonizálni tudjuk a, az eljárásokat. És hát zárásképpen, ahogyan gondolom látták ebből a rövid áttekintésből, az együttműködésünk és a támogatásunk a nyugat-balkáni partnereink felé, a terrorizmus visszaszorításra, a kibertámadások visszaszorítására valóban megerítésre került az elmúlt időszakban. Nagyon sok mindent sikerült is elérni, Viszont ez egy kétirányú utca. Úgyhogy szeretnénk egyszer is köszönetet mondani a nyugat-balkáni partnereknek és a hatóságaiknak, hogy az elkötelezettségükről biztosítottak bennünket, pont annak érdekében, hogy a közös célkitűzéseinket, azaz, hogy az egész régióban erősítsük a biztonságot, elérjük. És ezeket a közös biztonsági kihívásokat nyilván akkor tudjuk megoldani, hogyha közösen dolgozunk, hogyha együttműködünk. Ennek érdekében biztosítanunk kell, hogy a közös cselekvési tervet mi hamarabb teljesítsük, megvalósítsuk azokon a kulcsfontosságú prioritásnak tekintett területeken, amelyeket említettem. Köszönöm. Thank you very much, Julian, Commissioner. Um, colleagues, do you have any Köszönöm szépen, nem tudom, kollégák szeretnének el szót kérni. Roberta, Natalie, kikér szót, tessék. Akkor Robertának adom meg a szót. Roberta Metzolai a szó. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen biztos úr, hogy időt szakított a Strasburgi ülés szak hétfőjén, hogy eljön ide a Libe szakbizottságba. Köszönöm szépen, tehát még egyszer, hogy szokásához híven rendelkezésünkre áll. Ebben az évben Szofiában stúzs találkozóra kerül sor az EU vezető, illetve a Nyugat-Balkán térségének vezetői között, és itt a terrorizmus elleni fellépés volt a téma. Ezen eh, belül az extrémizmus, a szélsőségesség, illetve a külföldi harcosok és ez nagyon fontos a biztonság szempontjából. Természetesen továbbra is folytatni kell az együttműködést, föl kell lépni a szervezet bűnözés ellen, illetve oda kell figyelni a migrációra és a határ kezelésére. Novemberben az Európai Parlament elfogadta a szerbiai éves jelentését, illetve Koszovó, a Fájrom, Albánia és Montenegro témájában is. Még van azonban teendőnk, de az már egyértelmű, hogy egy stabilabb, biztosabb nyugati-balkáni térség az Európai Unió számára is ugyanezt jelenti. Prioritás kell, hogy legyen tehát a jogállamiság megvédése, a szervezetbűnözés elleni, illetve a korrupció elleni föllépés. Ez mindenképpen prioritás frakciónk számára, hiszen a nyugat-balkáni térség egyik legfontosabb partnerünk a terrorizmus, illetve a szervezetbűnözés elleni harcban. Tisztelt biztos úr említette a fegyverkereskedelemmel kapcsolatos úti tervet, a londoni megállapodásra gondolok. Nos, kérdésem az, hogy ezzel kapcsolatban esetleg további részletet tudna-e szolgáltatni. Mi a helyzet a nyugat-balkáni térségből induló kereskedelemmel, amely tűzifegyverek bejutnak az Európai Unióba? A Garda di Fenencet látogattuk meg Rómában, nem is olyan régen, és akkor ott azt hallottuk, hogy óriási a veszély, a fenyegetettség, illetve elég súlyos bűncselekmények keretében drogokat csempésznek be Albániából az Európai Unióba. Nem tudom, hogy van-e tudomásuk arról, hogy ki a végfelhasználó, illetve hol landolnak ezek a drogok, vagy pedig egy olyan hálózatról van szó, amely egyszerűen át Libben, a Schengeni határokon, és a kérdésem az is, hogy az úti terv, ami a, a lőfegyverekre, tűzifegyverekre vonatkozik, hozzá majd kézzelfogható eredményt még a jövő májusi határidő előtt. Elnök, köszönöm, inkább ilyen szót tessék. Köszönöm szépen, biztos úr, köszönöm a prezentációt, az előadását, köszönöm szépen az erőfeszítéseit, melyek együttműködést kívántak létrehozni az Európai Unió, illetve Nyugat-Balkáni térség között. Három kérdésem van. Az első a következő. Hogyan értékeli a nyugat-balkáni térség jövőjét? olyan területről van szó, amely egyre nagyobb aggodalomra ad okot, egyre nagyobb a veszély, több dimenziós kell számolnunk, tűzifegyverek, szervezetbűnözés, pénzmosás, drogkereskedelem, és így tovább sorolhatnám. Amikor az adatokra tekintünk, illetve a bizonyítékokat pásztázzuk át, akkor nyilvánvaló, hogy az egyik legveszélyesebb helyről van szó Európa szomszédságában. Tehát erre hogyan tekint? A második kérdésem, hogyan értékeli Oroszország befolyását ebben a térségben. És itt nem a politikai kérdésekre gondolok, nem kormány kapcsolatos, kormányzással kapcsolatos kérdésekre, hanem inkább a bűncselekményekre, a szervezett bűnözésre. Ön hogyan értékeli ezt a helyzetet? És az utolsó kérdésem a kiberbiztonsághoz kapcsolódik. Megemlítette az ezzel kapcsolatos irányelvet. Megvan annak a lehetősége, hogy szorosan együttműködjünk az ENISZA segítségével, illetve a nyugat-balkáni országok képviselőinek részvételével, de nem egyértelmű, hogy az ENISZA tudná meghívni ezeket a képviselőket, vagy ezen országok képviselőit az zenice kérheti-e azt, hogy stabil és folyamatos együttműködés legyen a két térség között, illetve hogyan lehetne ezt megerősíteni? Köszönöm. Birgit elé a szó, köszönöm szépen. Biztos úr, köszönöm szépen a beszámolóját. Én egy-két konkrét kérdésre szeretnék rákérdezni. Beszámolója elején megemlítette azt, hogy a nyugat-balkáni térségből külföldi harcosok indulnak, illetve térnek is vissza bizonyos százalékban. A kérdésem pedig az, hogy honnan jönnek ezek az adatok? A nyugat-balkáni rendőri hatóságoktól, vagy pedig európai forrás, ez, tehát ezt mindenképpen jó lenne tudni. A második kérdésem a visszatérőkre vonatkozik, azokra, akik aztán bűncselekményeket követnek el. Beszélt arról, hogy az Európai Bizottság milyen finanszírozást nyújt a radikalizáció megelőzésére. Természetesen ez rendkívül fontos. Nagyon fontos az, hogy elkerüljük azt, hogy az emberek újra és újra radikalizálódjanak. Azonban tudni szeretném, hogy vannak-e konkrét projektek, amelyeket finanszírozunk ezen a területen, tehát a radikalizáció megakadályozása területén. Ezen kívül azt is elmondta, hogy bizonyos tekintetben ezek az országok jelentik a kaput a drogkereskedelem, a tűzifegyverek csempészése területén, tehát nagyon-nagyon fontos az együttműködés a biztonsági kérdésekben. Ezzel kapcsolatban a következő kérdést szeretném föltenni. Az Európai Unió számára a belső biztonsága a legfontosabb. Ön hogyan gondolkodik a nyugat-balkáni térség biztonságáról? Illetve mi az oka annak, hogy a bűncselekmények ennyire elharapoztak ezen a, térs, e- ezen a területen, valamint valamint meg kell vizsgálni, hogy esetleg a különböző gazdasági és társadalmi helyzet okozhatja ezt, összevetve az Európai Unióval, és ezzel nem azt akarom mondani, hogy a bűn cselekmények elkövetőjét nem kellene szankcionálni, vagy nem kéne börtönbe vetni, ugyanakkor hosszú távú megoldásra van szükség. A gazdasági és társadalmi helyzet olyan kérdése, amelyet felvetnek a balkáni partnerekkel, vagy sem. Illetve a biztonsági területen kitérnek-e a gazdasági kérdésekre, vagy pedig az állampolgárok úgy gondolják, hogy az ő érdekeiket senki nem képviseli. Tehát hogyan lehetne egy olyan helyzetet kialakítani, ahol a biztonság nem csak a mi érdekeinket szolgálja, hanem a Nyugat-Balkán országait is. illetve hogy a gazdasági kérdéseket fölvetik el tárgyalások során. Köszönöm, Natali Grízbeki a szó. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a biztos úrnak azért, hogy eljött hozzánk, illetve beszámolt a bizottság eddigi fellépéseiről ezen a területen, hiszen egy nagyon fontos területről van szó, a közvetlen szomszédságunkról, és egy olyan képet festett, amely természetesen a szoros együttműködésről tesz tanúbizonyságot. Nagyon fontos, hogy a nyugat-balkáni térség biztonságát megőrizzük, vagy megerősítsük, és ugyanakkor az Európai Unió stabilitása is rendkívül fontos. Köszönöm szépen a pontosításokat, és nagyon érdekesnek tartom ezt a, ezeket az erőfeszítéseket, valamint az illetékes ügynökségek föllépését ezen a területén. területén. Nagyon fontosnak tartom a kapcsolattartó személyek, illetve posztok kialakítását, az Európola való együttműködést, illetve a Frontex fellépéseinek javítását, különösen a lakosság biztonságára gondolok a nyugat-balkáni országokban. Ezek mind olyan területek, ahol el lehet mélyíteni a munkát, és valóban föl lehet lépni azon kihívással szemben, amely közös problémánk, a szervezet bűnözés, a, a fegyverkereskedelem, a drogcsempészés, és így tovább ezekről a kérdésekről sokszor beszéltünk, és természetesen ott van a terrorista fenyegetettség. Csatlakoznék Michel Boni kérdéséhez. Ő pedig arra kérdezett rá, hogy milyen milyen befolyást tudunk gyakorolni ezen a területen, illetve vannak más szereplők ebben a földrajzi térségben, ugye ott van az Oroszország, Kína, ott inkább a gazdasági aspektus érvényesül, ugye a útra gondolok, de ott van Oroszország, és Boni, úgy, Boni képviselőtársam azt mondta, hogy nem feltétlenül politikai kérdés az, amelyet föltett, de hát talán politikai szempontból is érdekes megvizsgálni ezt a kérdést. És milyen fényt vet ez az Európai Unióra, nekünk milyen befolyásunk lehet. Biztos úr, kérdés az is, hogy milyen kultúrát szeretnénk érvényesíteni ezen a nagyon érzékeny területen, és ezen nagyon nehéz kérdésekben. Aztán a másik kérdésem talán egy kicsit technikai jellegű. A Libel szakbizottságban, de a terrorizmussal foglalkozó szakbizottságban is nagyon nagy figyelmet szánunk a helyi szereplőknek, például a radikalizáció elleni harc területén. A megelőzésre tesszük a hangsúlyt. Fölmerül bennem a kérdés, hogy Önök is így gondolkodnak-e, és ez az aspektus érvényesül az önök Nyugat-Balkán térségében történő felépéseiben. Köszönöm, hogy az elnök, és most Roman Franz kapja meg a szót. A kollégák, nem sokára szavaznunk kell, úgyhogy rövidre fogom a felszorok listáját. Ernst Ferelaj Zészre képviselő következnek. Köszönöm szépen a beszámolóját, biztos úr. Egy kérdésem lenne, egyre többet értesülünk emberi jogsértésekről romákkal kapcsolatban, és ezért szerettem volna kérdezni öntől, hogy milyen hírei vannak ezzel kapcsolatban. Homoszexuálisokkal szemben, transzneműekkel szemben is nagyon sok az atrocitás. Bosznia-Hercegovinában a jogállamiság kérdését is fölveti ezt, ahol ugye multikulturális közösség él. pont ott a jogállamiság a kisebbségekre vonatkozóan nem igazán érvényesül. És egy utolsó kérdés. A jogbiztonság ezekben az országokban az ön véleménye szerint romlott-e, és a jogállamiság javulásához mi vezethet ezekben az országokban. Köszönöm. Um, Joe, please, Joe Köszönöm szépen. Joe Weidenhauser következik, parancsoljon. Csak egy rövid kérdést tennék fel én is. A menekültekkel kapcsolatban mi a helyzet? Vannak olyan jelentések, melyek szerint uh, Vidiga Vádúsában északon eléggé áttekinthetetlen a helyzet, embercsempészet és egyebek fordulnak elő, úgyhogy engem az érdekelne, hogy ön előtt ismerte ez a helyzet, és mit lehetne tenni ez ügyben, és ez prioritása. And finally Cornelia Erd. Köszönöm, Joe. Köszönöm szépen. Köszönöm a biztos úrnak is. Hát kicsit mindig megfájdul a gyomrom, megmondom őszintén, amikor a Nyugat-Balkánról beszélünk, hiszen itt nagyon különböző országokról van szó, különbözőek a fedettségi szintek, Szlovénia egész más, ami... Die Länder Kosovo oder... De Koszova, Koszovó, Bosznia, Hercegovina talán nem is igazából országok, államoknak nevezhetjük őket, úgyhogy ez is nagyon sok nehézséget vet föl. Ön milyen erőfeszítéseket tett, biztos úr, hogy a terrorizmus ellen fellépjünk, és a szociális előrelépés, tehát itt most tényleg a szociális aspektusokra is gondolok, amelyek erősíthetik a, a, a terrorizmust. Tehát e kettő között mik, mi létezhet, hogy lehet erősíteni a társadalmi kohéziót. Aztán terrorizmus, ezzel kapcsolatban Macedóniát mindenképpen meg kell említenünk, hiszen a korrupcióval kapcsolatban egyszerűen 100-150 millió eurós nagyságrendben eltűnik. Nagyon nagy volumenű összegekről van szó. Gruevski korábbi elnököt, nem véletlenül ítélték két éves börtönbüntetésre, és a kérdésem ezzel kapcsolatban az, hogy most hirtelen, mielőtt ugye bevonult volna a börtönbe, Magyarországra kerül, menekültként, tulajdonképpen Orbán miniszterelnök úr védelmét élvezve. Tehát mennyire lehet sikeres egy stratégia, hogyha az ilyen események árnyékot vetnek mindenre. Az euró ebben az esetben egész konkrétan Magyarországra is, aki úgy tűnik, hogy nem tartja fontosnak a jogállamiságot, és barátokra és ellenségekre osztja fel a világot, és hát tulajdonképpen ezt ki kell mondanunk, csalóknak nyújt menedéket. A harmadik dolog, amiről még beszélnünk kellene, a szervkereskedelem. Tudjuk, hogy Koszovó esetében, hogy főleg a gyerekek vonatkozásában horrorisztikusak a számok. Nem tudom, hogy ettéren mi történt már, van-e valami még, amit itt javítani lehetne, Romero Franz és a többi előttem szóló tulajdonképpen elmondta azt, amit én is szívesen kérdeztem volna, várom erre a válaszát. Köszönöm. Well, thank you very much, colleagues. It makes... Köszönöm. Kedves kollégák, tényleg érdemes volt eljönni a biztos úrnak. A, a, a Nyugat-Balkán iránt rendkívül az érdeklődés. Talán már nincs szüksége további kérdésekre, de egy gondolattal egészíteném ki, amit hallottunk – Voltam én is a Nyugat-Balkánon, a biztonsági kérdések mindig is nagyon fontosak minden bizottságban, ami ezekkel foglalkozik. Mint a biztonsággal foglalkozó biztos a mandátum során, mi a véleménye azokról a dolgokról, amelyeket Cipel asszony mondott? Mm, szociális, gazdasági fejlemények ön szerint hogyan tudnának megbírkozni nagyon sok ilyen szervezet bűnözéssel kapcsolatos korrupciós kérdéseken, amelyek eléggé mélyen gyökereznek itt. De talán ezen a téren, ha javulna a helyzet, akkor lehetne itt is javítani. A korrupciós ö, jogállamisággal kapcsolatos kérdések csak regionális kérdések lennének, hiszen ez mindig is nagyon fontos témák, amikor az ezzel foglalkozó tanácsülésen felmerülnek. Az általános gondolataira lennék kíváncsi ezekben a témákban. Köszönöm, köszönöm, hogy ennyire érdeklődnek ezen kérdések iránt. Azt hiszem mindannyian egyetértünk abban, hogy keményen fel kell lépnünk annak érdekében, hogy partneri kapcsolatokat alakítsunk ki a Nyugat-Balkánnal, hogy nagyon sok kérdéssel megbírkozunk, amelyeket a bevezetőmben is említettem, és önök is kiegészítésképpen felsoroltak. Engedjék meg, hogy két általános megjegyzéssel kezdjem. Az egyik arra kihívásra vonatkozik, hogy támogassuk a szociális-gazdasági fejleményeket, fejlődést itt a régióban, hogy a biztonság is javuljon. Illetve ö, sokan emlegették a külső ö, érintetteket. Nyilván van hivatalos kapcsolat is. Ez persze nagyon sokban függ a körülményektől, az adott országtól, a szociális gazdasági helyzettől, illetve attól, hogy legalábbis bizonyos fajta bűncselekmények milyen mértékben vannak jelen. Ez talán azért van, hogy a biztonsággal kapcsolatos dialógusunkhoz ez szorosan kapcsolódik. Nyilván van egy programunk, amelyben a szociális és gazdasági fejlődést támogatjuk ebben a régióban. Megerősítjük a befektetési stratégiát a Nyugat-Balkánon, célzott elemekkel, hogy a magánszférát is fejleszünk, a KKV-kat, együttműködés van a kutatás, az innováció terén, intézkedések a kereskedelem fellendítése érdekében, és egyre inkább odafigyelünk arra, hogy régióban a foglalkoztatásügyi és szociális reformok elő segítésre van szükség. Ez nagyon fontos, mindez a nagyobb biztonsági elkötelezettségek mellett szól. Nem vagyok szociológus, úgyhogy nem tudom, hogy messzebb menő következtetéseket levonhatnék-e, de azt azért el szeretném mondani, hogy a sajátos körülményeknek megfelelően a nyugat Balkánon ha fellépünk a szociális-gazdasági téren, ennek valamilyen módon kevesebb hatása lesz a bűncselekményekre. Ami a külső hatást illeti, attól tartok túl sok az ilyen jellegű befolyás régiószerte. Ez az egyik oka annak, hogy annyira fontos, hogy továbbra sem feledkezzünk el a biztonsági kérdésekről, továbbra is emellett kötelezzük el magunkat. Nagyon sok olyan kérdés van, amely orosz és orosz, orosz forrásból származó befolyáshoz kapcsolódik szerte. Mondjuk nem ez az egyetlen terület, ahol ezt tapasztaljuk, de itt a régióban elég sok területen, egyes területeket célzottan, amely megszakítja azokat a folyamatokat, amelyek mellett lelköteleztük magunkat, mint EU, illetve megszakítanak olyan folyamatokat, amelyek keretén belül ezek az országok közelebb kerülnek a nyugati intézményekhez, például a NATO-hoz. Azt hiszem, erről nem szabad elfeledkeznünk. Ezért nagyon fontos a kibér területen végzett munka, illetve az a nem a korrekt információ elleni fellépés. De hát nem csak Oroszországról van szó, ott van a kínai pénz jelenléte is, nagyon sok a kínai befektetés, nem csak fizikai jellegű infrastruktúrákra gondolok itt, hanem IT, kommunikáció, informatika, erről sem szabad elfeledkeznünk. A bevezetőmben is említettem, van külső befolyás, nagyon sok téren. És erről sem szabad elfeledkeznünk, hogy vannak olyan közösségek itt ezekben a régiókban, amelyek az ilyen külső befolyásra érzékenyebben reagálnak. Úgyhogy fel is kell lépnünk az ellen, hogy a radikalizmust próbálják terjeszteni ilyen külső befolyás keretén belül. Mindezek az okok, arra ösztönöznek minket, hogy többet tegyünk a biztonság érdekében, és üdvözlöm ezt a lehetőséget, hogy ezekről beszélgethetek önökkel. Nagyon gyorsan, mert nem sok az időm, voltak, akik célzottabb kérdéseket tettek fel. Fegyverek. A londoni folyamat keretén belül új célkitűzések fogalmazottak meg a jövőre vonatkozóan. De már volt egy bizottság által vezetett folyamat is, és a jövő év elején látjuk ennek eredményét bizonyos kiadványok formájában. Reméljük, itt javulást tapasztalunk. Egyértelmű azonban, hogy van fegyverkereskedelem a Nyugat-Balkánról egészen az Európai Unióig terjedve. Például a Nyugat-Balkánról gránátok kerülnek, például Svédországban mostanában a sajtó ezzel foglalkozik, de hát vannak más példák is, úgyhogy ezért nagyon fontos, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozunk. Ami a hálózatokat illeti. Nem vagyok meglepve, mert én is említettem, hogy Európa szerte nagyon sok tagállamban nagy a kihívás az albán finanszírozású szervezet bűnözés miatt. Úgyhogy egyáltalán nem meglepő számomra, hogy Rómában is foglalkoztak ezzel a kérdéssel, hiszen azok az országok, amelyek közelebb vannak a Nyugat-Balkánhoz, azok, amelyekre jobban oda kell figyelnünk ebből a szempontból is. Elhangzott egy kérdés a radikalizációról, hogy mit tehetünk ezzel. Igen, tudjuk, szükség van erre, hogy foglalkozunk a radikalizációval, és ezért hoztunk létre egy csomó ö, kísérleti programot Albániában, Bosznia-Hercegovinában, Koszovóban, Macedóniában, Szerbiában, hogy ott a helyszínen levőkkel fogjunk össze, és segítsük a kiszolgáltatottabb közösségeket. Nagyon fontosak az intézkedések is. A kibérkérdés ugye nem csak a félreinformálásról van szó, a kibér területen is nagy a kihívás. Ott a régióban is, és azon túl is. Elég nagy a kibértevékenység a régión belül, ezért nagy a kihívás, mert azon kívül pedig az EU-ban tapasztalt szervezett kibértevékenység gyakorlatilag egy-két ilyen országból származik. Ez is megint csak a médiákban is hallható. Ezért van az, hogy nagyon sok a munkánk, hogy megpróbáljuk felépíteni azokat a képességeket, amelyekkel felveszük a harcot a kibértevékenységgel szemben. És van egy együttműködési programunk is, amely az év elején született. Ennek egyik sajátos célja, hogy ezen a területen építsük ki a megfelelő kapacitásokat a kibérbűnözéssel szemben, az enészával való részvétel is rendkívül fontos. Nagyon sok kérdés hangzott el az értékekről, a jogállamiságról. Természetesen a csatlakozási folyamat keretén belül a jogállamiság rendkívül fontos, ami az elkötelezettségünket illeti a régióban, különösen a jelölt országokkal, ahogy előre haladnak a csatlakozás felé. Ez az egyik olyan terület, ahol nagyon-nagyon szigorúan ellenőrizzük például a bíróság függetlenségét, az állami szervek működését, a kisebbségek tiszteletbetartását, a szólásszabadságot. A következő ország jelentés, nem a legutóbbi országjelentések tavasszal születtek, a következő ö, országjelentések megint csak ezekre térnek ki, és ha bármi probléma ö, merül fel, ö, örömmel jövök önökhöz vissza, és számolok be ezekről. Tudom, hogy nem sok az idő, egy utolsó megjegyzésem lenne, ez egy kicsit talán szemtelenség, mert nem föltétlenül kapcsolódik ahhoz, amiről eddig beszéltem. Csak meg szeretném jegyezni, Erjáróval biztos kollégám nevében és a saját nevemben is, hogy üdvözöljük azt a tényt, hogy hosszas tárgyalások után a múlt heti tanácsülésen sikerült megállapodást kötni, hogy tárgyalásokat kezdünk önökkel az e-bizonyíték témájában. Nagyon remélem, hogy sikerül is elkezdeni az elkövetkezendő hetek során ezeket a tárgyalásokat, mert ez nagyon fontos terület. Tudom, hogy ez megint felvet egy csomó kérdést, Azonban a digitális korban a bűnözés nem áll meg a határokon. Úgyhogy valamilyen hatékony módot kell találnunk az együttműködésre, illetve hogy felvegyük a harcot a kibér bűncselekményekkel szemben. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Sajnos nem halljuk a hozzászólót. Emília kérdésére emlékszik még? Elnézést, azt gondoltam, hogy a szociális fejlődésről, a jogállamiságról szóló kérdésekre válaszoltam. A menekült ügyel kapcsolatos kérdéséről nem válaszoltam, mert azt hiszem Timmermans alelnök úr már beszélt erről. Volt Koszovóról egy konkrét kérdése, ezt írásban fogom megválaszolni. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr, nagyon hosszú, részletes témákba menő eszmecsere volt, köszönöm szépen. Azt szeretném elmondani, hogy február 19-én ismét köztünk lesz biztos úr, nagyon sok témát megvitatandó, hogy a uniós biztonság aktuális helyzetéről beszéljünk, illetve egy csomó kapcsolódó témáról. Nagyon köszönöm, biztos úr! Köszönöm, Julian, köszönöm a beszámolót, köszönöm, kedves kollégák, a rendkívül intelligens kérdéseket, és természetesen folytatjuk a munkát. Kedves kollégák, mielőtt folytatnánk a munkát, egy egyperces szünetet tartanánk, hogy mindenki legyen szes ellenőrizze, hogy megvan-e a szavazókártyája, ha nincs, akkor hozza magával, hozza el, mert elektronikusan fogunk szavazni. Egy perc szünetet adok tehát, és egy perc múlva kezdjük a szavazást. Um, Kedves kollégák, hogyha mindenki kész, akkor kezdjük a szavazást. Van-e olyan, akinek nincsen szavazókártyája, vallja be most? Jó, akkor készek vagyunk. Akkor a átfogó európai iparpolitika, a mesterséges intelligencia, robotika témájában Mikál Bónia jelentés készítője, van-e valami rövid hozzászólani valója a szavazás előtt. Nagyon rövid leszek, szeretnék köszönetet mondani minden kollégának, jelentés készítőnek, mert nagyon sokat dolgoztunk, és azt hiszem nagyon jó kompromisszumokat kötöttünk. Másrészt viszont javasolni szeretném, hogy időnként térjünk vissza a mesterséges intelligenciáról folyó eszmecserére, mert hogyha 9-10 hónap múlva visszatérünk ezekre a kérdésekre, valószínűleg egészen másképp fogunk rájuk tekinteni. Úgyhogy nagyon köszönöm még egyszer minden árnyék jelentés készítőnek a munkát. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Néhányan eléggé gyanakodva néznek rám, de folytassuk, folytassuk. Egyes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nem, nem zárom le. Szavazzanak. Mindenki felébredt? Jó, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Monika, Kérem, vegye ki a kártyáját. Hármas kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 24-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Ötös kompromisszum, megnyitom a szavazást. Bocsánat, az elnök javítja magát. Négyes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Ötös kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 38-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 41-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hatos kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hetes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 58-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 61-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 62-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 9-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 10-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 67-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 70-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 73-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 75-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 76-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk a citációk közül az egyes módosítója, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk, kettes, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk, a preambulum bekezdések, hármas módosító, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk, négyes, megnyitom a szavazást, lezárom, Elfogadtuk. Ötös, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. A módosított szavazásról népszerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 30 igennel, egyetlen egy nemmel sem, egy tartakozással elfogadtuk. Gratulálunk Boniónak! Az EU és Albán és az Albán köztársaság közötti megállapodásról szavazunk. Az előadó úr, Bodil úr, aki nem akar semmit mondani, bár jó lenne, ha akarna, mert várom a szavazó listát. Egy módosító van, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítottuk. Végszavazás név szerint következik. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 28 igennel, 3 nemmel, tartok, tartózkodás nélkül elfogadtuk, gratulálunk. Jön a következő, Bodo Valero ö, jelentése. A jogok, értékek előadónak adom a szót. Csak köszönetet szeretnék mondani minden árnyékjelentés készítőnek és az összes többi bizottságnak is, amelyek ezzel az óriási feladattal segítettek megbirkózni. Elnök, igen, nagyon sok volt az előadó, aki ezzel foglalkozott. Kezdjük akkor a szavazást, 66-os módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítottuk. Egyes a költségvetéstől megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk, kettes a költségvetési bizottságtól. Megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk, egyes kompromisszum, megnyitom a szavazást, lezárom, Elfogadtuk. Kettes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Closed. Lezárom. And that's carried. Compromise. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum. Megnyitottam a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. Négyes kompromisszum, megnyitottam a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. Ötös kompromisszum a következő. Megnyitottam. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. 6A kompromisszum. Megnyitottam a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. 6B kompromisszum, megnyitottam. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. Hetes kompromisszum, megnyitottam. Lezártam. Elfogadtuk. Kilences kompromisszum mellett ö, lehet szavazni. Lezártam Elfogadtuk. 46-os módosító. Megnyitottam a szavazást, lezártam. Elfogadtuk. 47-es. Megnyitottam. Lezártam. Elfogadtuk a FAM 33-asa elnézést, ezt, erről nem is szavazunk, okafogyott vált. Júri 20-as módosítója, az is, az is, elnézést javítja magát a az elnök Költségvetési Bizottság 17-es módosítója, megnyitottam, tehát Bacs 17, elfogadtuk. Az AFKO 36-os módosítója, megnyitottam, lezártam, elfogadtuk. 48-as módosító, megnyitottam a szavazást, lezártam elfogadtuk. AFKO 37-es. Megnyitottam. Lezártam. Elfogadtuk. Kulturális Bizottság 40-es módosítója. Megnyitottam a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. Nőjogi Bizottság 34-es módosítója. Megnyitottam. Lezártam Elfogadtuk. Kulturális Bizottság 41-es módosítója. Megnyitottam. Lezártam. Elfogadtuk. Kulturális Bizottság 42-es. Megnyitottam. Lezártam. Elfogadtuk. 49-es. És az AFKO 38-as, ezek azonosak. Megnyitottam. Lezártam elfogadtuk. 50-es és az AFKO 39-ese azonosak, megnyitottam a szavazást, lezártam. Elfogadtuk. 51-es és AFKO 40-es módosítója azonosak, megnyitottam, lezártam, el, átment. 43-as kulturális bizottság, okafogyottá vált, 52-es a következő, megnyitottam Lezártam. Elfogadtuk. 53-as és az AFKON 41-es azonos. Megnyitottam. Lezártam. Átment. Nőjogi Bizottság 38-as módosítója, megnyitottam. Lezártam a szavazást elfogadtuk. AFKO 42-es, megnyitottam. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. Nőjog Bizottság 39-es módosítója, megnyitottam a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. AFKO 43-as és júli 22-es azonos módosítók. Megnyitottam. Lezártam. Elfogadtuk. Folytatjuk az 57-essel, az AFKO 44, Budget 21, Kult 45-öse. Megnyitottam, lezártam a szavazást, elfogadtuk. 58, AFKO 45, Kult 46-os azonosak, megnyitottam, lezártam, elfogadtuk. 59-esről szavazunk, megnyitottam, lezártam a szavazást. Elfogadtuk. Jön a 60-as és az AFKO 47-ese, amely azonos, megnyitottam a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. 61-es, AFKO 48-as, Kult 47-es, azonos, együtt szavaznak róla. Lezártam a szavazást, elfogadtuk. Afkon 49-es. Megnyitottam a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. Bács 22-es. Megnyitottam. Lezártam. Melyiket kell megismételnünk? 22-est? Költségvetési Bizottság? Hát valamiért meg kell ismer, ismételnünk a költségvetési bizottság. Nagyon szeretem, ahogy ez hangzik angol Batch 22, nem tudom, hogy miért, de újra vet, szavazunk, tehát a Költségvetési Bizottság 22-es módosítósjáról. Megnyitottam a, szava, a szavazást, technikai oka van ennek, úgyhogy megismételjük, tehát megnyitottam, és most lezártam, és elfogadtuk. Foglalkoztatás ugye 28-as, megnyitottam. Valami rossz volt a géppel. Lezártam. Elfogadtuk. 62-es és az ember 29-es azonosak, megnyitottam róla a szavazást. Lezártam. És átment. Kult 48-asról szavazunk. 48-as tehát, megnyitottam. leszártam, Elfogadtuk. 8-as kompromisszum. Megnyitottam. Lezártam. Elfogadtuk. 64-es és AFKO 51-esével folytatjuk, ezek azonosak. Megnyitottam a szavazást. Bezártam. Átment. Minden más okafogyottá vált, úgyhogy megyünk a 64, kult 64-eshez. Megnyitottam. Lezártam. Átment. Ample 31-es mellett ö, megnyitottam a szavazást, lezártam. Elfogadtuk. Jön a Bacs 32-es, megnyitottam, lezártam, elfogadtuk. Jön a költségvetési 33-asa, megnyitottam, átment, Empel a 32-es, illetve ez a bacs 33-assal azonos volt, most jön a bacs 34-es és az Empel 34-es, amely azonos, megnyitottam róla a szavazást, lezártam, elfogadtuk, bacs 35-ös és Empel 35-ös is azonos, erről is szavazunk, lehet szavazni, lezártam, elfogadtuk, Kult 66-os a következő, megnyitottam róla a szavazást. Hát, mint hogyha valami rock banda lennénk, úgy hangzik ez. Lezártam, elfogadtuk. Kult 66-os, megnyitottam róla a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. Preambulumok, de kult kettes, szavazunk róla, megnyitottam. Lezártam, elutasítva a kult hármas, megnyitottam, lezártam. Elutasítva. És ennek a preambulum bekezdésekre vonatkozó módosítok 68-as. Megnyitottam, lezártam Elfogadtuk. A Bajs négyes, a következő megnyitottam. Lezártam. Elfogadtuk. 4B új a következő. Nem, javítja magát az elnök. A hatosról szavazunk. Megnyitottam. Hatos módosító tehát megnyitottam, lezártam, elfogadtuk. A kult tízese a következő, amiről szavazunk. Megnyitottam, lezártam, elfogadtuk. 97-esről szavazunk. Megnyitottam, lezártam, átment. Kilences módosító, megnyitottam, lezártam, elfogadtuk. Kult 14-es módosítójáról megnyitottam a szavazást. Lezártam, elfogadtuk. Nőjogi Bizottság 9-es módosítója, megnyitottam, lezártam, Elfogadtuk. 110-es módosító. Megnyitottam róla a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. 111-es. Elnézést. Javítja magát az elnök. Empel 12-essel folytatjuk. Megnyitottam. Lezártam. elfogadtuk. Száztizenkettesről megnyitottam, lezártam, elfogadtuk. 113-as, megnyitottam, lezártam, elfogadtuk. 11-es módosító, megnyitottam. Lezártam. Elfogadtuk. AFKO 9-es módosítójáról megnyitottam a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. Júri 8-as módosítója. Megnyitottam. Lezártam. Elfogadtuk. 114-es módosítóról szavazunk, megnyitottam, lezártam, elutasítva. 14-es, Ample 14-ese, megnyitottam, lezártam, elfogadtuk. Kult 17-es, megnyitottam, lezártam, elfogadtuk. 14-es módosító, megnyitottam, és lezártam a szavazást. Elfogadtuk. 120-as módosítóról szavazunk, megnyitottam, lezártam. Elfogadtuk. Ample 16-os módosítójáról szavazunk, megnyitottam, lezártam elfogadtuk. Budge nyolcas módosító, megnyitottam, lezártam, elfogadtuk. Kihagytuk a Budge 9-est, elnézést, mondja az elnök. Megnyitottam a szavazást, tehát a 9-esről lezárom, és elfogadtuk. 19-es módosító a következő, megnyitottam, lezártam, elfogadtuk. A bacs 10 a következő, megnyitottam, lezártam, Elfogadtuk. 126-os. Megnyitottam a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. Kult 22-es módosítójáról megnyitottam. Lezártam. Elutasítva. A júli 12-eséről szavazunk. És a budget level mi a helyzet? Nem, arról is szavaznunk kell. Jó, akkor megnyitottam a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. Júli 12-es, megnyitottam. Lezártam. Elfogadtuk. 20-as, megnyitottam. Lezártam. Elfogadtuk. 21-es, megnyitottam. Lezártam. Elfogadtuk. És az AFKO 18-asáról megnyitottam a szavazást. Ez azonos volt, Lezártam. Erről külön kell szavazni? kérdezi az elnök. Hát nem voltunk benne biztosak, hogy, hogy inkább így szavaztunk külön. Lezártam a szavazást. Tehát még, hogyha azonos is a két módosító, az én szavazási listámon külön szerepel, úgyhogy biztosra megyünk. Tehát az AFKO 18-asról szavazunk. Mindenki szavazott? Akkor lezárom és elfogadtuk teljesen egyértelműen. Úgyhogy az így módosított szövegről szavazunk, név szerint megnyitottam a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom. Elfogadtuk 25 igen, 6 nem és egy tartózkodásra. Gratulálunk az jelentéstevőnek, és mindenki másnak is, aki részt vett a munkában. Melyik Thank you, colleagues, by the way. Everyone's um, working really fast, so we're getting through this quite well. Um, it's the establishing the Neighbourhood Development International Cooperation Instrument and szomszédsági eszköz következik. A jelentéstevő Bárbara Színelé. Bárbara, nem tudom, hogy kérsz ezt szót, mielőtt a szavazásra rátérnénk, nem? Köszönöm, Bárbara. Akkor rá is térhetünk a szavazásra. Egy pillanat, csak megkeresem a szavazólistát. Akkor kezdjünk hozzá. Tisztelt kollégák, 80-asról megítom a szavazást. 80-asról megítom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítottuk. Nyolcas. Kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 87-esről megítom a szavazást. Sorry, colleagues. Uh, compromise amendment 9. Bocsánat, kollégák, 9-es kompromisszumos módosító következik, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtó. És most akkor a 87-es? The vote is closed. Lezárom. Elutasítottuk 88. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 89. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 15-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadtuk. 90-es, megnyitom, lezárom, elfogadtuk. 16-os, megnyitom, lezárom, elfogadtuk. 91-es, megnyitom. Closed. Lezárom. Elfogadtuk. 92-es, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 93-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 17-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 94-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadtuk. 95-östől a 18 nem, nem. 95-től 106 ig mehet? Blokkban? Nem. Akkor 95-östől 102-esig. Megnyitom a szavazás, blokk blokkszavazás. Oh, wait a minute, wait a minute. God, in that time we could have just done them all. Right. 95-öst a százasig? Akkor 95-östől a százasig megnyitom a szavazást. Na, kezdjük előről. 95-östől a százasig megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 101-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 102. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk 103. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk 104-es. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk 105-ös. Megnyitom a szavazást. Lazárom. Elutasítottuk 18. Megnyitom. Lazárom. 106-os. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 100. 107-es. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk 108-as, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk 109-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Tízes kompromisszumról nyitom meg a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 111-esről megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 11-es kompromisszumos módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 22-es, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 23-as. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 114-es. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk 100... Nem, nem. De mégis 115-ös, megnyitom. lezárom. Elfogadtuk. A 24-estől 118-asig blokkban megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 119-es megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 120-as megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk, 121, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 122, megnyitom. Elzárom. Elfogadtuk. 27-es, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk 28-as, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 29-32 blokkban. 29 32-ig megnyitom. Nem. 29, megnyitom. 29, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 30-as. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 31. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 32-es. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. A többit lehet blogban? 33-tól? 33... 33, 36, 33, megnyitom a szavazást. Próbálkozom, próbálkozom, lezárom a szavazást. Elutasítottuk 34, megnyitom. Lezárom elutasítottuk 35, megnyitom, lezárom, elfogadtuk 36, 36, megnyitom, lezárom, elfogadtuk 37-es, megnyitom, lezárom, elfogadtuk, Közben telefonálnak? Hát jó, lezárom. Lezárom. Elfogadtuk. 38-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 39. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 123. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 124-es. Megnyitom. Lezárom elfogadtuk. 125 megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 40-es megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 41. Megnyitom. mínusz 1. Lezárom. Elutasítottuk. 42-es, megnyitom. Juan, you have to get off the phone and vote like... Kérem, szavazzon. Lezárom. Elfogadtuk. 43, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 44, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 45-től lefelé blokkban, nem? De? Okay, 45, the vote is over. 45-ös, megnyitom a szavazást, lezárom. Carried. 40. Elfogadtuk, 46, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 47. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 48. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 49. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 50-es. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 51. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 52. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 53. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Egyes prambulum bekezdés. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 54. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 55. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Egyes kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Hatvanas, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Hármas megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 61-es megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk hármas, megnyitom, elzárom, elfogadtuk, 63-as, megnyitom, lezárom, elutasítottuk, 60, 65-ös, 63-as, 65-ös, 65-ös, megnyitom, tehát 65-ösről szavazunk. Lezárom. Elutasítottuk. Négyes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Ötös kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Hatos. Megnyitom. Lezárom Elfogadtuk hetes, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Tízes, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 79-es, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 11-es, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 12-es, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk, és akkor név szerinti szavazás következik, a végszavazás. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom, elfogadtuk, 22-11 arányban nem, nincs tartózkodás, gratulálunk a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen, tisztelt kollégák! Elég gyorsan sikerült végighaladni ezen. Következzen. Próbáljuk meg a lendületet megtartani. A menekültügyi ügynökség, Niedermüller Péter kére szót, nem? Köszönöm szépen, és akkor kezdjük el a szavazást. Tényleg nagyra értékelem mindenkinek a munkáját. Szeretném, hogyha gyorsan a, zavaz, a szavazást le tudnánk zavarni. Hol is van a szavazó listám? Rendben. 12-es. Bocsánat. Elnézést. Elnézést, köszönöm szépen, Peter. Tehát blogban szavazunk Blokkban szavazunk. Megnyitom a szavazást. Az egész blokkban van. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 31 igennel, 2 nemmel, tartózkodás nélkül elfogadtuk. Van-e módosító? Nincs. A módosított szövegről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Nem. De úgy tűnik mindegyik okafogyott. Mind okafogyott. Monika azt mutat, hogy nem fogsz engem ismételgetni, de már megint ezt teszed. Már nem tudom, mindenki hallotta, hogy elnézést kért? Jó. Végszavazás következik, név szerint a módosított szövegről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Mindenki szavazott? Mindenki szavazott? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 30 igennel, két nemmel és tartózkodás nélkül. Ezután a tárgyalások folytatásáról, a mandátumról, itt abszolút többségről kell szavazni a 73-as szabálynak megfelelően, úgyhogy óvatosan szavazom. Mindenki megnyitom a szavazást, kedves kollégák. Az aktualizált mandátum a mandátum. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Mindenki szavazott? Abszolút többségről van szó, lezárom a szavazást. Um, so that's 30 votes, one against. 30 igennel, egy nemmel, egy tartózkodással. Nem tudom, ki volt ez, aki ellene szavazott Péter, de majd megfolytogatjuk. Gratulálok, Péter! Azt hiszem, megvan az abszolút többség. Gratulálunk! Well, it has to be every single person. Without, because one person voted against. Colleagues. Uh, Kollégák. Elnézést egy pillanat. Az előadóval kell konzultálnom, hogyha azt kéri, hogy ellenőrizzük, mert volt egy tartózkodó. Kérem, figyeljen mindenki! Tehát az előadóval szeretnék konzultálni. Egy ellenszavazat volt, és egy tartózkodás, de abszolút többségre van szükség. Mielőtt tovább lépünk, megkérhetem, hogy ellenőrizzük újra a szavazást, amíg itt vagyunk, erre van lehetőség, Úgyhogy még egyszer szavazhatunk, hogyha az előadó így kéri, de először konzultálok az előadóval. Tehát szabad még egyszer szavazni, hogy lássuk, hogy megvan-e az abszolút többség, hogyha senki nem ellenzi. Ezt csak most lehet újra csinálni. Mindenki figyel? Nem tudom, hogy ki beszél, amikor én itt ezt próbálom magyarázni, de hagyja abba. Semmi baj. Nincs semmi gond. Valaki beszélget jó, tehát akkor mindenki megértette? Hogy nehogy azt mondja valaki, hogy itt visszaélek a szabályokkal. Tehát ha az előadó egyetért, és nincs tiltakozás, újra szavazunk, mert abszolút többségre van szükség. Megpróbáljuk még egyszer a szavazást, hogy sikerül-e az abszolút többséget elérni. Tehát még egyszer szavazunk, megnyitom a szavazást, mindenki nagyon gondolja meg, hogy mit szavaz, megnyitom a szavazást. Tehát a tárgyalások folytatásáról, az új ma- mandátumról beszélünk, a 73-as szabálynak megfelelően. Megnyitom a szavazást, mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Hát, ez nem jó. Hát legalábbis ellenőriztük, úgyhogy ez nem hiba volt. Aki tartózkodott, az ellene szavazott, Na most már minden, mindegy, meg kell találni őket. Legalábbis 30-an helyesen ö, szavaztak. Hát sajnálom, Péter. Akkor a plenárisra kell mennünk. Okay, right, we go to the next. Akkor nézzük a következőt. Kedves kollégák, még van szavazni valónk. Tudom, hogy ez nagyon fárasztó, meg Strasbourgba vagyunk, de csak néhány szavazáson kell még itt túlásnünk. A következő az afrikai származású Európában élők alapjogairól van szó. Egy szóbeli kérdés is volt a koordinátorok is jóba hagyták, és az elnökök értekezlete elé kell majd vinni, hogy az első januári plenárison beszéljük meg ezt. Akkor most szavazunk. Megnyitom a szavazást. The vote is, the vote is closed. Lezárom a szavazást. Nem, még mindig nyitva van. Mindenki szavazott? Well, we have to vote with whoever's here. Um, I, I don't know what happened there. Did people... Um... Nem tudom, mi történt. Jó páran elhagyták már a termet. 31 szavazó kártya kellene, hogy legyen. Mindenki szavazott? Hát igen, de sajnos a gép nem ezt mutatja. Bocsánat, nem én vagyok a az oka. Tudom, hogy mindenki fáradt, mindannyian azok vagyunk, Strasbourgban vagyunk. Monika. Nem igazán szeretném tudni, hogy a női WC-ben voltál-e. Elnézést kérek, hogy nem igazán annyi a szavazó, szavazatok száma, ahányan szavaztak. Sajnálom. Megnyitom a szavazást, és kérem mindenki szavazzon. Okay, the vote is still open. Még mindig. Nyitva van a szavazás. Lezárom a szavazást. Redmen. Tökéletes. 29 igennel, egy nemmel, egy tartózkodással. Köszönöm szépen. Megvan. Következő. Last one. Is it last one? Last one az utolsó, köszönöm mindenkinek a türelmét, az utolsó szavazás következik. A prekurzorok témájában, kedves kollégák, köszönöm a türelmet. mamekens úr a jelentés készítője, hozzá szeretne szólni Szeretnék csak köszöntet mondani minden árnyék jelentéskészítőnek és a kollégáknak. Köszönöm, András. Jó, akkor szavazzunk. Kedves kollégák, ez az utolsó. 39-40-es módosítók, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Ki, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 41, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 42-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Egyes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 43, megnyitom a szavazást. Nem, nem, bocsánat, ez oka fogyott. Kettes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Negyvenhét, negyvenkilenc. Megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 48, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Négyes, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Ötös, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 50. Megnyitom a szavazást. Nem, 52-es, mondja az elnök. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 53, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 54-es és 7-es, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. 55, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. 4-es kompromisszum, megnyitom a szavazást, lezárom, Elfogadtuk. 59, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 59 második rész, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 60, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 61. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 62-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 63, 64, 11. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 65. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 66, 67, 12. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 68. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Ötös kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 69. Ha, bocsánat, 6-os hat, kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hetvennégy. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Tizenöt Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hetes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 76, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 77, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 78-9. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 80. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 81. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 82-83, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 81 87 megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 8-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 91-92 megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 24-es preambulum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. elutasítva, 25, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítva, 26, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítva, 27, megnyitom, nem működik. Még mindig a 27-esről szavazunk. Lezárom. Elfogadtuk. 28. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 29. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 30. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva 31. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 32. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 33. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 9-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 37. Megnyitom a szavazást bocsánat, 38, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk, tízes kompromisszum, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk, 11-es kompromisszum, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. 22, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. 23, megnyitom a szavazást, lezárom, Elfogadtuk. Végszavazás név szerint. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadtuk 32 igennel. Gratulálunk Andrzejnek. Szeretett volna valamit mondani, mami úr? Köszönöm elnök úr, az intézmény tárgyalások elkezdéséről szóló szavazást szeretném, hogyha januárig talán elhalasztanánk. Rendben, köszönöm szépen. Köszönöm kedves kollégák a türelmet, köszönöm a segítséget, a szavazása. Okay. So, colleagues, um, just... Kedves kollégák, tartsuk akkor tiszteletben azért azokat a kollégákat, akik szeretnék folytatni a napi rendet, úgyhogy csendben távozzanak. Kettő pontunk van még. Tudom, hogy nagyon hosszú ez a mai nap, de haladjunk tovább, és tartsuk tiszteletben azokat, akik itt maradnak erre a két vitára. Az ötös napi rendi pontunk egy munkadokumentumnak a vizsgálata, büntetőügybeli elektronikus bizonyítékokra vonatkozó közlésre és megőrzésre kötelező európai határozatok témájában. Emlékeztették arra, hogy november 27-én volt ebben a témában egy meghallgatás, számos érdekes előadást hallgathattunk meg az előadóktól, a téma jogi kérdéseit, illetően nagyon sok kérdés vetült föl, ezekre vonatkozóan készültek a munkadokumentumok, és ezeket fogja most bemutatni az első részüket a jelentéstevőnk. Nagyon sajnálom, hogy ilyen késői órán, hétfőn Strasbourgban került ez a napirendre. De hát ilyen körülmények között kell dolgoznunk állandóan, úgyhogy fogadják el a meakulpázásomat. Important item. So... Mindennek dacára nagyon fontos, fontos kérdésről van szó. Igen, igaza van, valóban nagyon fárasztó ez az este, és higgyék el, én még tá fáradtabb vagyok, de igyekszem bemutatni ezt a nagyon ambíciózus jelentést. Bizonyára hallottak róla, hogy a múlt pénteken a belős igazságügyi miniszteri tanács osztrák soros elnökség alatt elfogadta az általános megközelítést az úgynevezett e-bizonyítékok témakörében a bizonyíték, szolgáltatás és megőrzési határozat kiadásával kapcsolatban. Hát akkor most ünnepelnünk kellene? Nem, pont fordítva. Most kéne stresszelnünk, főleg akkor, hogyha a tanácsot támogatjuk. A bizottság három évig váratott magára, mire egyáltalán előrukkolt ezzel, és hát nagyon sok kétely merült föl, és ezt, ezeket nem csak az érintett szolgáltatók fogalmazták meg, hanem a jogi szakértők, a civil társadalom képviselői és egyebek is. Nagyon erőteljes tehát a nyolc tagállam részéről jött ellenvetés is a tanácson belül, hiszen azt mondták, hogy a tanácson belüli jelenlegi álláspont az szembe megy a, az alapvető jogokkal. úgy tűnik, hogy most bármi áron tető alá akárnak hozni egy ilyen jellegű határozatot, amelyben nincsenek meg az eljárási garanciák, és szerintem ez nem jó jogalkotás. A médiumokból mostanában hallottunk kritikus hangokat, a bel- és igazságügyi tanács döntését követően, ezért döntöttünk mi úgy, hogy itt a javaslatokon még dolgozni kell. A sedókkal közösen úgy döntöttünk, hogy nem siettetünk semmit, nem rohanunk át ezen, és a mandátum vége előtt elég lenne itt a végére jutni, de itt a lakmuszteszt elvégzésére is szükség van, nagyon sok az aggály, ami megfogalmazásra került az elmúlt ülések alkalmával, és ezek már papírra is kerültek. November végén is volt egy fontos forduló, megszületett egy tanulmány is, a sedókkal leültünk, a szakértőkkel közösen, a különböző pártok részéről, akiket érintenek, felek részéről, akiket érintenek majd ezek a határozatok. Bírákra gondolok itt például, az Emberi Jogi Bíróságtól, de ügyvédeket is meghívtunk, a bizottság és a tanács részéről is jelen voltak képviselők. Ezek az eszmecserék is azt mutatták, hogy nagyon sok olyan kérdés merül föl, amelyeket átfogó módon kell megválaszolni. Ezért van az, hogy ma az első munkadokumentumot be tudom önöknek mutatni, amelyben egy áttekintést nyújtok nagyon sok olyan jogi területről, ahol még pontosításra van szükség annak érdekében, hogy egy jogilag megalapozott dokumentumot hozhassunk tető alá az elbizonyítékok kapcsán. Nagyon érzékeny témáról, kényes témáról van szó, és igazából önök is ismerik, ezért csak specifikus kérdésekre fogok kitérni. Nézzük meg a jogalapot. A bizottság a javaslata szerint a 82.1-es cikken alapul, amelynek alapján a bírósági ítéleket, ítéleteket kölcsönösen elismerik, és megvan az együttműködés. Ez a mostani eszköz azonban egy teljesen új szintű igazságügyi együttműködést vetítene elő, előre, és az egyik tagállam joghatósága közvetlenül kikérhetne elektronikus bizonyítékokat, akár tartalomra vonatkozó adatokat is a szolgáltatóktól, vagy azoknak a képviselőitől egy másik tagállamból. Anélkül, hogy erről tájékoztatást kapna a tagállam, vagy akár részesévé válna ennek az eljárásnak. Hát meg kell mondanom, eléggé meglepő ez. És a bizot, a tanácson belül is furcsa, hogy az extra teritoriális jogalkalmazáson túl senkinek nem volt aggája a tagállamok részéről ezzel kapcsolatban. Tacára annak, hogy a büntető jog eléggé eltérő a tagállamokon belül, másként definiálják a bűncselekményeket, és a nyomozásra vonatkozó szabályok is eléggé külön, különbözőek. Tehát a kölcsönös elismerés nem is tud egy harmonizált környezetben megvalósulni. További kérdések is fölmerülnek az adatvédelmi garanciák kapcsán. Most például különböző típusú adatokhoz lehetne hozzáférni, amelyekkel nagyon konkrét profit lehetne alkotni egy-egy szeméről. Az adat kategóriákra különböző küszöbök érvényesek, ezeket viszont nem definiálták még, tehát az igen kényes meta adatok adataikat illetően nagyon könnyen ki lehet ezeket szolgáltatni a nyomozás kapcsán. Viszont az igazi és a virtuális világon belüli jogokat nem lenne szabad differenciálni. Aztán az eljárásjogi garanciákat említettem már, itt is sok az aggály. A tanácsnak van egy általános megközelítése, és a bizottság is osztja ezt. Itt például minden bűncselekmény vagy, vagy szabálysétés esetén a határozatokat foganatosítanák, például az előfizetői adatokra vonatkozóan, és akár három éves szabadságvesztéssel járó büntetéseket is kiszapaghatnának. Mit jelent ez? Hát olyan szabálysértésekre is kivethetnének ilyen büntetést, ahol az adott tagállamban nem minősül bűncselekménynek az, a, az az elkövetett mm, cselekmény. Az istenkáromlás és a magzat elvétel bizonyos tagállamokban még mindig bűncselekménynek minősül, ezt ne felejtsük el. Úgyhogy ebben az első munkadokumentumban ezeket a kérdéseket vetettük fel, ezeket követni fogják már további munkadokumentumok, amelyeket közösen egy másik árnyékjelentéstevővel foglal, ö, foglalunk írásba. Így például a, a határozatoknak a hatája, az, hogy a harmadik országok jogával ez hogyan fésülhető össze, a különböző biztosítékok és jogorvoslati lehetőségek, gondolok itt az adatvédelmi garanciákra, és a két határozatnak a végrehajtása. Az a kérdéskör, amelyet még körül kell tehát járunk a következőkben. A mi részünkről nyilván a büntetés végrehajtó hatóságoknak a frusztrációja érthető, Egyrészt nagyon hosszá, hosszú ideig tartott, mire egyáltalán idáig eljutottunk, illetve a másik dolog, hogy ezek az adatok sokszor az EU-n kívülről származnak, és a szolgáltatók sem véletlenül frusztráltak, nagyon szétaprózott a mostani jogi keret, a biztosítékok bekérését illetően az egyes tagállamokban, Viszont ugye mi szeretnénk jobb, jobban jogot alkotni, és ezt komolyan is vesszük. Tehát nem fogunk elfogadni egy olyan javaslatot, amely most a jelen formájában ö, bíróság elé fog kerülni. Tehát nagyon komolyan vesszük ezt a megbizatást, és bízunk abban, hogy ö, sokkal pontosabban fogalmazó munkadokumentumokat mindenki nyomon követi, és egyre nagyobb fókusz kerül majd erre a témakörre, és egy jó jogszabályt fogunk alkotni, amely segítséget ad, hozzáadott értéket képvisel. Köszönöm. Very much, Birgit. Um, so now just go straight to the shadows and members who wish to respond. Köszönöm szépen, nem tudom, hogy kére valaki szót, árnyék jelentéstevők, illetve képviselők közül ki szeretne Franz úr, a zöldek árnyék jelentéstevő. Tessék, megadom a szót, hogyha szót kíván kapni. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves képviselőtársaim. Birgit, ez a munka dokumentumod szerintem nagyon jó kiemeli a tema, témakörnek a lényegét. Nagyon sok fundamentális kérdés vetődött föl, alkotmány, jogi szempontból, európai jogi, alapvető jogi szempontból, de bűnöldözési szempontból is ahogy a tanács és a bizottság szeretné, hát az az út nem járható. Az orientáció múlt péntekről tulajdonképpen csak egyfajta módosítási eljárás tartalmaz. Tehát, hogyha az állam, amelyben kikérik a bizonyítékokat, jogokkal rendelkezik, ennek nincsen halasztó hatája azért, hogy pontosítsák a, az ügyet. Tehát ez a mostani helyzet is csak nagyon sok tagállam nyomására került bele a dokumentumba. Gyakorlatilag az igazságügyi tanácson belül szinte blokkoló minoritás került volna előtérbe. Hát ez is azt mutatja, hogy nem szabad semmit elsietnünk, az apróbb részleteket is nagyon pontosan meg kell vizsgálni, és nyilván a nagyobb kérdéseket is. Úgyhogy én várom a közös munkát, a következő munkadokumentum elkészítéséhez. Köszönöm. Okay, thank you, Mr. Franz. Köszönöm szépen, Franz úr. Nem tudom, hogy valaki. Cornélia, tessék. Bocsánat. Kedves kollégák, hát ha megnézzük, hogy itt most mi áll előttünk, akkor mit állapíthatunk meg? Nincs harmonizált büntetőjog, ahogyan az el is hangzott a jelentéstevőnk részéről, tehát szerződéses szempontból is eléggé kérdőjeles, hogy ez egyáltalán hogy lehet a szerződésekkel összhangba hozni. És aztán ez az egész bűncselekmény definíció. Ugye régóta foglalkozunk már ilyen témakörrel, mindig újra és újra felbukkannak mm, ezek a definíciók. Ilyen alapon, amikor ennyire szertágazóak ezek, viszont nem lehet dolgozni. Aztán az adatok továbbadása, ezt hogyan szabályozzuk, ez is rengeteg kérdést vesz föl, telekommunikációs szolgáltatóknak sok az aggály ezzel kapcsolatban. Ezeket jelezték is. A kérdésem, tehát van -e egyáltalán értelme egy ilyen dosszién dolgoznunk tovább, becsületesen, ne inkább úgy járjunk el, hogy a szakértők javasolták, hogy az eddigi intézkedéseket ellenőrizzük, nézzük meg, mennyire működnek ezek jól, esetlegesen ezeket tegyük még szigorúbbá, legyenek jogi megállapodások, ez sokkal észszerűbbnek tűnik, mint hogy ezt a folyamatot járjuk most végig. Ezért nem teljesen tudok egyetérteni a jelentős tevővel, az jó, hogy ha folytatjuk a munkát, de összességében ezt az utat nem a helyes útnak tartom. És a rossz úton menni ez nem feltétlenül támogandó. Lehet, hogy inkább vissza kellene utasítanunk ezt a dossziét úgy, ahogy van. Anyone else? Kérem még valaki szót? Birgit? Esetleg lezárnád a mostani vitát? Illetve mondd el, hogy hogyan szeretnél tovább lépni, figyelembe véve a többi munka dokumentumot, illetve milyen politikai következtetéseket vontál el. Nos, kiegészítve azt, amit Kornélia mondott, igen, súlyos aggályok vannak. Az árnyékjelentéstevői ülések során volt egy megállapodás, általánosságban persze nem lehet szemet hunyni azelőtt, hogy az elektronikus bizonyíték egyre nagyobb szerepet tölt be a bűnügyi vizsgálatok során. Természetesen nem szabad megfeledkezni az új lenyomatokról sem, hogyha ez rendelkezésre, ugyanez a helyzet az elektronikus bizonyítékakkal. Az előttünk álló javaslatra vonatkozóan nos, azt hiszem, hogy az aggályok az ügyészek aggájait meg lehet oldani azzal, azáltal, hogyha a létező eszközöket finomítjuk. Például nem értem, hogy a szolgáltatónak miért van tíz napja, hogy választ adjon, a hatóságoknak pedig négy hónap áll rendelkezésükre, hát itt mindenképpen lehet javítani a helyzeten. Másrészt azonban egyetértek azzal, hogy nagyon súlyos esetekben esetleg néha szükség lehet arra, hogy bizonyos információra szükség van ahhoz, hogy azonosítani tudjanak egy szemét. Tehát szerintem valahogy rá kell jönnünk arra, hogy a jelenlegi jogszabályi keretekben hol vannak hiátusok, hol vannak hiányosságok, hiszen jelenleg ez az eszköz úgy tűnik mindent lefed, vagy mindent lekíván fedni. Ennél pontosabb megoldásra van szükségünk, hiszen hogyha megnézzük a bűncselekmény definícióját, akkor ez mindenre ráhúzhatjuk. A bizottság azt mondja, hogy nem, ez nem így van, van egy másik eszközünk is. Itt azt hiszem mégis pontosabban meg kell határozni, hogy milyen adatokat lehet begyűjteni, milyen célra, és milyen mennyiségű adatot, hiszen az ember egész élete elektronikus adatokkal hagy maga után. Szerintem az elektronikus bizonyítéknak fontos szerepe van, de meg kell erősítenünk a rendszereinket, illetve lépésről lépésre harmonizálni kell szabályainkat, definícióinkat. Tehát nem vagyok annyira pessimista, mint mások. Szerintem pontosítani kell a munkánkat, és akkor majd rájövünk arra, hogy hogy lehet megoldani ezt a kérdést. De ahogy elmondtam, nem lehet egyetlen csapásra mindent megoldani, komolyan kell venni a feladatot, meggyőződésem, hogy végül is lesz egy olyan javaslat előttünk, amely eredményeket hoz, és mégsem szolgáltatja ki az alapjogokat, illetve lehetővé teszi azt, hogy a különböző igazságszolgáltatási rendszerek saját sajátosságaikat megtartsák. Várom tehát az árnyékjelentéstevőkkel a közös munkát, és végül még egy gondolat, mindannyian megáll, megállapodunk abban, hogy az elektronikus bizonyítékok nagyon fontosak. Minden politikai frakció azonban aggodalomnak adott hangot, és ez is hangsúlyozza azt, hogy nagyon súlyos, munkát kell végeznünk, alapos munkát, és nem szabad ezt az egészet gyorsan lezavarni. A választások előtt gondosan végig kell fésülni ezt a kérdést, megmutatván, hogy mi vagyunk azok, akik valóban komolyan veszük a munkánkat, és nem csak szimbólumokban gondolkodunk. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Birgit. Köszönöm, kollégák. Egyértelmű, hogy hogyan akartok tovább lépni. Birgit, nagyon köszönöm még egyszer, és Elnézést, hogy ezt hétfő este kellett napirendre tűznünk. Köszönöm még egyszer. Még egy napirendi pontunk van, gyorsan, ez pedig a washingtoni adhok delegáció júliusban. Nos, nem sokan maradtak a teremben, tehát azt hiszem, hogy ezt gyorsan elmondhatom. bár ez elég feleslegesnek tűnik ilyen létszám mellett, de mégis hadd mondjam el a jelentés főbb gondolatait. Tehát július 16-19-én atok delegáció utazott Washingtonba, a Natalie Griesbeck, a terrorista, terrorizmussal foglalkozó bizottság elnöke is elkésett bennünket. Ez egy nagyon hasznos delegáció volt, és, és gyümölcsöző eszmecserékre került sor. A US Privacy Shield volt az egyik téma, illetve a július 5-i parlamenti állásfoglalás is megszületett, úgyhogy időben került sor erre az utazásra. Aztán ott volt az EU-USA, ernyő megállapodás, az adatvédelemmel kapcsolatos kezdeményezések, illetve a Cambridge Analytica botrány. Beszéltünk a PNR-ről, a kiberbűnözésről, a terrorizmus ellenes fellépésről, és így tovább. Aztán a vízumkedvezmény programról beszéltünk, illetve a kölcsönösségről, az elektronikus bizonyítékokról, valamint a jogi rendszereinkről. Nagyon intenzív napokat töltöttünk ott, hasznos eszmecserékre került, került sor az érintettekkel, a civil szervezetekkel, a túlságokkal, és különösen a Privacy Shield témájában megszervezett eszmecserék voltak érdekesek. A nemzetközi megállapodásban bár konkrét szerepünk van, a parlament szerepe eléggé konkrét, a bizottság hatáskör egy kicsit szélesebb, mégis azt láttuk, hogy nagyon komolyan vették a véleményünket a Fehérházban is. Nagy érdeklődést mutattak az iránt, hogy a parlament milyen véleménye van a Privacy Shield kapcsán. Ez egyrészt az amerikai, az amerikai rendszerben a kinevezések egy-két-három évet vesznek igénybe, de a Trump rendszer nem funkcionális, ezért annyira hosszú időbe, időt vesz igénybe az, hogy kinevezzen embereket, ugyanakkor el is bocsát személyeket, úgyhogy elég kafkai helyzet alakul ki. Ami pedig a biztonsági kérdéseket illeti, nem tudtunk találkozni a biztonsági szakemberet, de ami fontos az az, hogy a parlamenti állásfoglalást nagyon komolyan vették, még akkor is, hogyha nemzetközi megállapodásban nincsen hangsúlyos szerepünk. Ami pedig a programot illeti, szerintem kiváló, Kiváló példa volt ez arra, hogy a Libe folyamatosan nyomást gyakorol. Break the logjam here, but it's obvious that they, they know nyilvánvaló, hogy tudják, mi a véleményünk, tudják, hogy a parlamentnek határozott szerepe van, illetve határozott véleménye van. Aztán előkerült az elektronikus bizonyíték kérdése, illetve az amerikai hatóságok adatokhoz való hozzáférése harmadik országokban, aztán az Egyesült Államok beli üzleti vállalkozásaink, ezeket a kérdéseket mind megtárgyaltuk mérehatóan. És azt hiszem, azt mondhatjuk, hogy a hatóságok rendelkezésünkre álltak. Nem szeretnék most részletekbe bocsátkozni, annyit kívánok elmondani, hogy jól szervezett delegációkat küld a szakbizottságunk, és azt hiszem, hogy ez is erre volt példa, mert kiváló precedenst ad, és nagyon remélem, hogy így fogjuk folytatni a jövőben, hiszen így nagyon jó presztést sikerül kialakítani. hogyha, hogyha további napokat tölthettünk volna még ott, akkor, to, akkor tovább mélyíthettük volna az eszmecserét. Különösen gondolok itt a Cambridge Analytica ügyre, tehát nem csak a saját dolgainkról van szó, nem csak erről, hanem arról is, ahogyan a Libe szakbizottságot kezeli ezeket a kérdéseket, és itt valóban komolyan vettek bennünket, tisztelete, bár akkor, akkor is, hogyha nem értettünk mindig egyet az Egyesült Államokbeli hatóságokkal. Ezt nagyon is dicséretesnek tartom, és azt hiszem, hogy a delegáció tagjai nagyon is jól és professzionálisan jártak el. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek. Uh, mindenkinek köszönetet mondok a, ke- a kemény munkáért, hiszen szerintem a mandátumunk során ez egy sikertörténet volt valóban szakpolitikai szaktudásra tettünk szert az adatkezelés tekintetében, aztán az Egyesült Államokkal kötött nemzetközi megállapodások terén is, tehát szerintem kiváló munkát végeztünk. Folytathatnám még, de lezárnám annyival, hogy nagyon sikeres volt ez a delegáció. És erre fölfigyelt más szakbizottság is, illetve a parlament is fejet hajtott munkánk előtt. <laughs> and next time you have to come, Birgit, don't you? Because you didn't come, did you, in July? Birgit, júliusban nem jöttél velünk, majd legközelebb. Annyira elfoglalt vagy mindig. He was there. This time you were there, but you didn't come before the one before. Most nem tudtál velünk jönni, de a másik delegációban részt vettél, nem? Nem? Nem, az elmúlt kettőn nem vettél részt? Yeah. Sorry, which one? You missed the Silicon Valley, that's it. I knew you missed one. A völgyben nem jártál, azt is kihagytad? Nos, köszönöm mindenkinek, aki itt maradt ezen a késői órán, köszönöm szépen mindenkinek a munkát. Mennyi is az idő? And thank And could I, could I just say and also a special thanks to our secretary and Külön köszönettel tartozom Rosé Manuelnek, a titkárságnak, illetve mindenkinek, aki dolgozott ezen az ülésen, és szerintem a szaktudás sikerült átcsatornázni a többi területre, Japán, Korea és így tovább. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm a kemény munkáját az egész csapatnak. Szerintem valóban nagyon büszkék lehetünk. Igen, igen,